zártuk e téma vitáját, és következő napirendi pontunkra térhetünk, mely a tanács és a bizottság nyilatkozata a hondurasi helyzettel kapcsolatban. Első hozzászólónk a tanács nevében megint csak Bilt miniszter úr lesz. Thank you, Mr. President. The world is a big place. Um, I am... Köszönöm szépen. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy Röviden a hondurasi helyzettel is foglalkozhatunk. Nagyon súlyos a súlyosak a fejlemények, nem csak Hondurasra nézve, hanem az egész régióra nézve, és megpróbálok röviden fogalmazni. A múlt hónapban alakult ki ez a válság, és az elnökség elítélte azt a katonai fellépést, ami történt. Szóval elnök demokratikusan választották meg, őt nem lehetett volna elmozdítani, az alkotmányos rend megsértése volt az elmozdítása Hondurasban az alkotmányos rend visszaállítására szólítottuk fel a hondurasziakat, és minden politikai pártot és intézményt arra kértünk, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, és gyors, békés megoldást találjanak. akár csak Európa különböző részein, amikor probléma alakul ki, az Európai Unió veszi a kezébe a, a karmesteri pálcát, és aztán azt várjuk, hogy a világ többi országa is felsorakozzon. Most itt az Amerikai Államok Szövetségén van a sor, hogy ők javasoljanak megoldást pillanatnyilag olyan a helyzet, hogy egyikünk nagykövete sincs ott Hondurasban, úgyhogy nincs diplomáciai kapcsolatunk. Nagyon üdvözöljük a kosztarikai elnök Oscar Arias kezdeményezését, ő Nobel békedélyes, és megpróbálja most a szemben álló feleket összebékíteni. Ez persze szerintem elég nehéz vállalkozás. Mindenesetre bíztató, hogy Arias elnök elnökletével most szombaton új tárgyalások indulnak. Biztatjuk őt, illetve sürgetjük, hogy mindkét fél kompromisszum készen álljon hozzá a helyzethez, és az alkotmányossági egyében járjanak el. Hadzárjam azzal, hogy hangsúlyozom a fontosságát, hogy a jelenlegi válságon túlmenően fontos az áttekinthető demokratikus elnökválasztás megtartása még az év vége előtt. Fontos a jogállamiság Közép-Amerika, Latin-Amerika és az egész amerikai kontinens számára. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, a bizottság nevében megadom a szót Eston biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, és tisztelt képviselő urak, hölgyek! Én is szeretnék röviden hozzászólni a vitához eh, Ferrero Waldner eh, kollégám nevében, ami a hondurászi politikai válságot illeti. Több év után Latin Amerika ismét intézményes eh, szakadást él át. Hondurászi helyzet is rámutat arra, hogy mennyire törékeny a jogállamiság és az intézményes keret a konfliktusok megoldásában néhány latinamerikai országban, és rámutat arra, hogy néhány ország hogyan zuhanhat válságba, hogyan élhet meg egy nagyon szélsőséges politikai polarizálódást. Az Európai Unió gyorsan reagált, aggájának adott hangot, aláhúzva, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk a jogállamiság, a demokratizmus és a demokratikusan megválasztott intézmények tiszteletben tartásának. minden érintett felet felszólítunk arra, hogy békésen rendezzék a helyzetet, maximálisan tiszteletben tartva az ország politikai kereteit, politikai dialógus mentén megőrizve a békét elítéljük az erőszakos konfrontációt, annál is inkább, hiszen rengeteg ember áldozatot követelt, és mindkét féltől azt várjuk, hogy mérsékletet tanúsítson. Minden olyan kezdeményezést támogatunk, ami a válság békés megoldását eredményezheti, és az alkotmányos rend helyreállítását. Mint az elnökség is elmondta, mi támogatjuk az amerikai államok eh, szervezetének eh, és eh, Szuza úr által előterjesztett kezdeményezés, ami sajnos eddig nem volt gyümölcsöző. Bízunk abban, hogy a válság békés megoldást nyer. A hondrászi eseményeket követően és a közép-amerikai kormányokkal és európai államokkal konzultálva a következő tárgyalási fordulót elhalasztjuk Közép-Amerikával, ami a társulási megállapodásra irányul. július 6-án és 10-én találkoztunk Brüsszelben, de minden esetre reméljük, hogy minél előbb ezeket a tárgyalásokat újra lehet kezdeni. Mint ahogy az elnökség is rámutatott a helyzet súlyosságára, a helyi európai nagyköveteket visszahívtuk konzultációra, és az összes EU nagykövet elhagyta az országot. Az elnökséggel és a tagállamokkal szoros együttműködésben igyekszünk feltárni, hogy hogyan tudjuk legmegfelelőbb módon megoldást találni a válságra. A pénzügyi kötelezettség vállalásunk folyósítása egyelőre befagyasztásra került. A hondurászi helyzet egy nagyon veszélyes precedens teremthet a demokrácia területén a visszalépésre, éppen ezért szoros figyelemmel követjük a helyzetet, hogy arra törekedve, hogy békés megoldást találjunk, és természetesen minden további fejleményről tájékoztatjuk majd a parlamentet. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most meghallgatjuk a frakciók képviselőinek a hozzászólását, úgyhogy először a néppárt nevében Szalafranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr az egészen elképzelhetetlen, hogy valakit feltettek egy repülőgépre, és így módon távolították el országából. Ez teljes mértékben ellentétes a demokrácia szabályaival. Mario Vargas Llosa és más írók hűen beszámoltak a latin-amerikai országok helyzetéről, Szolajának sok problémája volt. Úgy gondolom, hogy azért, mert olyan rendszernek a vezetője volt, amely megnyírbálta a szabadságjogokat, az emberi jogokat, és mi ezt egyébként el is ismertük az emberi jogi jelentésünkben. Azt mondta most a soros elnök, hogy vissza kell térni a normális kerékvágásba. Úgy gondolom, hogy ez az erőfeszítés Oscar Arias által valósítható meg, hiszen ő az, aki igazán tudja, hogy mit jelent a stabilitás. Külön megbizottat is kíván küldeni az EU a térségbe. Nagyon fontos, hogy ne kettős mércével mérjünk, fontos a kapcsolatok folytatása, különben az országok népe fizet majd a vezetőik által elkövetett védkekért. Nagyon fontos a társulási megállapodás jó lezárása is. Remélem, hogy az állásfoglalás megfelelően fog alakulni. Köszönöm szépen, Franka úr. Most pedig a szocialisták eh, részéről János Barnoivo úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki elmarasztalta eh, már eh, a történtekért azok elkövetőit, a bizottság is elmondta, a soros elnökség is elmondta, hogy fontos az alkotmányos rend visszaállítása. Közép-Európában nagy erőfeszítések történnek, és történtek az elmúlt években, hogy a demokrácia helyreállja. Nem szabad lemondanunk erről a célról. Sajnos a nagykövetek elhagyták ezeket az országokat, és gyakorlatilag alig van együttműködési hivatalos forma ahogy a bizottság is elmondta, a tanács is elmondta, valamilyen fajta demokratikus kiutat kell találni. A Nobel békedíjas kosztarikai elnök Oscar Arias segíthet ebben. Nem nyugodhatunk bele, hogy erőszak törjön ki, hogy ö, zavargások ö, alakuljanak ki. Szolaja elnök mandátumából hat hónap van hátra Nyilván vizsgálni kell a jogállami szabályoktól való eltéréseket is Hondurasban. Tudjuk, hogy illegális intézkedéseket hozott az ország vezetése. Meg kell beszélni, hogy Szalaja elnök jövője mi lehet, de az alapkövetelmény mindenképpen az, hogy az alkotmányosan megválasztott elnök visszatérjen országába. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében Izas Kömbilbao kap szót. Üdvözöljük a teremben. Q, ikustera etorri diren Angustiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua. Én baszkul beszélek, ami egy kisebbségi nyelv, jó lehet nem hivatalos nyelv egyenlőre még a parlamentben, remélem azonban a jövőben hivatalos státuszt nyer, és akkor az anyanyelvemen szólalhatok fel baszkföld nyelvén. Meg vagyunk győződve, a frakciónk és jó magam is, hogy el kell ítélnünk a hondraszi pucsot nevezzük a gyereket nevén, hiszen valójában pucs történt Hondurasban. Néhányan ezt hibának tartják, véleményem szerint azonban nem a mi szerepünk ennek elemzése. Az akaratának elemzése. A tény az azonban, hogy a tanácsal és a bizottsággal közösen Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a demokratikus jogrend helyre álljon, és a kormányfő, akit legálisan választottak meg, visszatérhessen. A kormány tagjai támadások érték, diplomáciai testületeket, nagyköveteket visszahívtak, Mint ahogy a biztos asszony is elmondta, az amerikai államok szervezetét támogatnunk kell a probléma megoldásában. És én egyértelműen szeretném leszögezni, hogy nagyon fontos számunkra, európaiak számára, hogy Hondurászt demokratikus szempontból megerősítsük. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, a politikai párbeszéd pedig az egyetlen egy eszköze annak, hogy előre léphessünk. Szeretném Oscar Arias elnök urat támogatni, aki maga is Nobel békedíjas az erőfeszítéseiben. 2009. novemberében remélem a választások átlátható, tisztességes és demokratikus módon kerülnek megrendezésre, és remélem, hogy a jelenlegi helyzetből kiutat találunk, aminek következtében aztán folytathatjuk a tárgyalásokat. Romero Rueda a zöldek nevében egy percben. Én is szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy a lehető legerőteljesebben elítéljem a közelmúltbeli hondurászi eseményeket. Ez alkalmat teremt arra, hogy alaposabban megvizsgáljuk az országot és a régiót. Én a közép-amerikai delegáció alelnökeként ezt jó magam az elmúlt években megtettem. Amit különösen fontosnak tartok, hogy ez a kérdés rögtön az első napon a napirendre kerül a parlament munkájában, rendkívül jelentőséget tulajdonít a helyzetnek, hiszen a 21. században ez az első pucs, aminek szemtanúi voltunk. Tehát még egyszer elítélem ezt a pucsot, azt, hogy Szalaja elnököt eltávolították hivatalából, nem ismerjük el a jelenlegi elnököt, és természetesen arra kell összpontosítanunk, hogy az alkotmányos rend helyreálljon. Felelősen kell ezt, el, ezt megtennünk, és biztosítanunk kell a 2009-es választások demokratikus lebonyolítását. A társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalások megakadtak, és természetesen együtt kell működnünk egy másik főszereplővel is, az Egyesült Államokkal, és humanitárius szervezetekkel. Viszont ezen intézkedéseken túl alá kell húzni azt is, hogy fontos és egyértelmű kotatást kell folytatnunk nak feltárása érdekében, hogy kik követték el ezt a pucsot, és közé kell tenni az érintettek nevét. Szerintem ezt a vizsgálatot az EU-nak kell lefolytatnia. Biztosítanunk kell továbbá, hogy nemzetközi delegációkat küldjünk a régióba, illetve az országba, és ők is biztosíthatják a demokratikus rend helyreállítását. Köszönöm szépen! lezárjuk a frakciók nevében a hozzászólásokat, Mayer képviselő úr pedig a GUE NGL nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az államcsény után eh, négy eh, nappal a frakció elküldött engem eh, galpába, hogy megnézem, hogy mi is történt. És megállapíthattam, hogy mi is történt. Az történt, ami általában a katonai hatalom átvételekor szokott. Mindazokat, akik ellenőrzéseknek adtak hangot, letartóztatták, felkutatták, az elnyomás érvényesült. Nagyon örülök a tanács és a bizottság reagálásának, ez az egyetlen lehetséges és jó reakció nyomon kell követnünk, hogy mit mond és mit tesz az amerikai államok szervezete. Ez a szervezet nagyon egyértelműen elmondta, hogy mi a helyzet. A jelenlegi kormány illegitim hatalomra jutása érvénytelen. Az Európai Uniónak is ezt az irányvonalat kell követnie. Tehát a jelenlegi kormány által hozott intézkedések mind-mind illegitimnek minősülnek. Egy pucsiszta kormány által ö, szervezett választások megfigyelése ö, bizony nagyon ö, furcsa vállalkozás. Szalaja elnök ö, az egyetlen elnöke ö, Hondurasnak. Ö, vissza fog térni mindenképpen Hondurasba úgy gondolom, és abban bízok, hogy a parlament, a tanács és a bizottság ki fog állni a szalai elnök mellett, ahogy az Egyesült Államok is egyébként. Az a nagyon fontos most, hogy továbbra is komoly elvárásaink legyenek, továbbra is követeljük az alkotmányos rend visszaállítását, parlament teljes súlyával. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy határozott döntést kell hoznunk, el kell marasztalnunk az egész hatalomátvétel szalajának visszaállítását kell követelnünk, és az együttműködés a nemzetközi szervezetekkel. Köszönöm szépen, Meyer úr. Most a, az önmaguk nevében hozzászóló következnek, Kader Arif úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, akár csak az előttem szólók, én is a lehető legszilárdabban szeretném elítélni Zalaja elnök elmozdítását. Az alkotmányos rendet vissza kell állítani Hondurasban, a katonai hatalom átvétel, amely Mikel Etit önjelölt elnök kinevezésével járt, a legsúlyosabb közép-amerikai időszakokat idézi, és számomra mindenképpen elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy az a döntés, hogy az amerikai államok szervezete felfüggesztette Honduras tagságát, illetve az, hogy Arias kosztarikai elnök közvetíteni kíván jó intézkedések biztos asszony, a kereskedelmi kapcsolatokat is figyelembe kell venni Honduras és az EU között. Közép-Amerikával hosszú idő óta ö, tárgyaljuk a szabadkereskedelmi egyezményt. Helyes döntés volt, hogy a múlt heti tárgyalásokat törölték. Fel kell függeszteni minden tárgyalást addig, amíg a politikai helyzet nem normalizálódik Hondurasban. Ezt kéri az én frakcióm, és ezt kérem én is. Még egy dolgot szeretnék felvetni, biztos asszony. Az általános preferencia rendszer Eh, vonatkozik Hondurasra és eh, Tudni kell, hogy eh, az emberek szabad mozgását korlátozzák, a gyülekezési lehetőségét is. egyértelmű, hogy a hondurasi állam kötelezettségvállalásait nem teljesítik, ezért azt kérem, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg, hogy időszakosan fel lehet-e függeszteni az SPG plusz keretében nyújtott alapkedvezményeket. Señor Mélenchon. Mélenchon úr, a szó egy percben. Elnök úr, békés elveinknek nem szabad azt a benyomást tennie, hogy a hondurasi államcsint elkövetők előnyt élvezzenek, illetve a két párt vonatkozásában. Egy ilyen erőszakos környezetben egyáltalán nem legitim a kormány, és a pucsiszták bűnözők. Ami Közép- és Dél-Amerikát illeti, az alkotmányos elnök Manuel Zelaja ideiglenes támogatását azt mutatja, hogy az egész kontinensnek azonnal véget kell vetnie az államcsénynek és a diktatúrának. Az ENSZ, a regionális együttműködési szervezet is felveszi ezt a harcot, hiszen arról van szó harcról, nem pedig valamilyen rendezésről. Történelmi jellegű ez a harc. Minden kapcsolatot, politikai, kereskedelmi, tárgyalási kapcsolatot meg kell szakítani ezzel a rendszerrel egészen addig, amíg feltétel nélkül meg nem teremtik a demokráciát. Európának Obama úr kormányától, az Egyesült Államoktól azt kell kérnie, hogy ők is azonnal szüntessenek be minden kapcsolatot ezzel a rendszerrel. Csak így tudjuk elérni azokat az elveket, amiket akarunk, és amelyeket egymás személyre vetünk. Köszönöm szépen, Mélanson úr. Talán az új kollégák nem tudnak erről, de a spontán felszólalások következnek. Ketten szeretnének hozzászólni, egy-egy percük van, és nagyon szigorú leszek. 60 másodperc után kikapcsolom a mikrofont. Az első kollega Szonik úr. Köszönöm, elnök úr. A hondurasi helyzet azt kívánja tőlünk, hogy határozottan lépjünk fel azért, hogy az országban újra rendet teremtsünk. A konfliktusnak nem szabad elmérgesednie. Szalafranka úr kezdeményezése nevezetesen egy olyan lehetőség teremtése, hogy misszió utazon Hondurasba az Európai Parlament nevében támogatandó tárgyalásokat kell elérni a két fél között annak érdekében, hogy az elnök Zelaya Manuel visszakerüljön az elnöki posztra, és az egész ciklusban végig vihesse munkáját, aztán újra választható legyen. Remélhetőleg így stabilizálódik a helyzet, és elképzelhető, hogy sajnos nem mikrofonba beszél a hozzászóló elnök, most pedig Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, az Európai Parlament és az Európai Unió meg kell, hogy tegyen minden szükséges változtatást annak érdekében, hogy a pucs véget érjen, és Zajala elnök hazatérhessen. Véget kell vetni a pucs hullámnak Latin Amerikában. Ha megnézzük, hogy milyen progresszív változások történtek számos országban a demokratikus szabadság irányában, az új gyarmatosításnak ez tulajdonképpen az egyik fő próbája, a demokrácia és a szolidaritás kell, hogy érvényesüljön ezekben az országokban is. Köszönöm szépen. Ezzel lezárult ez a vita, illetve a záráshoz Bild úrnak visszaadnám a szót a tanács részéről. A biztos asszony úgy ítéli meg, hogy ő neki nem érdemes már hozzászólnia. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon erős kifejezéseket használtam, a demokrácia, az alkotmányos rend visszaállítása szempontjából Latin Amerikában ez független a körülményektől, bármilyen körülmények alakulnak is ki, nem lehet felültetni az ország elnöket egy repülőre és külföldre küldeni. Ez egyértelmű kell, hogy legyen. De annak érdekében, hogy megoldjuk a helyzetet, valamilyen fajta kompromisszumot ki kell alakítani. Úgy gondolom abból is, amit különböző képviselők mondtak itt, hogy mindenki egyetért abban, hogy Arias elnök a legmegfelelőbb személy a kompromisszum kiközvetítésére. Valószínűleg némi időre lesz szüksége, amíg az összes érintett féllel megtárgyalja a helyzetet. Mindenképpen támogatásunkra és a többi amerikai állam támogatására lesz szüksége. Most, hogy milyen megoldást talál, az rajta fog múlni. De amit mondtam az előbb is, annak alapján is a legfontosabb a jogállamiság helyreállítása. Szolája elnöknek vissza kell térnie a hatalomba. Valószínűleg ez azonban nem lesz elegendő ahhoz, hogy a teljes alkotmányos rend visszajön. Tehát mi arra hívunk fel, hogy eh, Szaraja elnököt állítsák vissza a hivatalába. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele az alkotmányos rend visszaállításának. Ez kulcsfontosságú, eh, mármint ez a rend kulcsfontosságú a mi Hondurasszal való kapcsolatunk szempontjából, illetve a világ ezen részén az egész demokrácia szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bill úr a soros elnökség hozzászólásával a vita így lezárult. Kedves képviselőtársak, ami a szakbizottsági kinevezéseket illeti, tájékoztatom önöket, hogy az elnök értekezne döntéseit mindenki elektromos, elektronikus ö, posta ö, formájában kapja meg ma és a módosítások benyújtásának határideje